Az elnök. Kedves kollégák, ezennel megnyitom a február 19-én félbeszakított eh, plenáris időszak következő ülését. Kedves kollégák, azon a nyelven fogok beszélni, ahol, amelynek országnak a nyelvén a, ez a súlyos katasztrófa történt. Bizonyára hallották, hogy a hétvégén Észak-Írországban két katonát meggyilkoltak, Sephora Quincy-t, aki Birminghami származású volt, és Sephora King Thinget, aki